interoperabilitása. Elsőként megadom a szót a szerzőnek, Brian Simpson úrnak, 5 percben. Thank you, President. I rise on behalf of the trans Köszönöm szépen a Transportturizmus Bizottság nevében tettem fel ezt a kérdést Ugye Olaszországban és Hollandiában is balesetek történtek sajnálatos módon. Megállapítható ugyanakkor, hogy az egyik legbiztonságosabb közlekedési mód a vasúti közlekedés. Minden tőlünk tehetőt meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a helyzet így maradjon meg. Innen is jön ez a, ez a szóbeli kérdés. Itt az Európai Parlamentben mindig is nagyon komolyan vettük a vasúti biztonságot. Ez a vasútbiztonság irányelvben is megjelenik. A parlament állást foglalt ezügyben az elmúlt évek során is. Azonban frusztráltak vagyunk, mivel a nemzeti kormányok és a vasúti cégek sem feltétlenül járnak el minden esetben megfelelően. Meg kell vizsgálnunk az alapvető jogszabályokat, meg kell vizsgálnunk ezen jogszabályok végrehajtását, nemzeti jogba történő átültetését. Ez meglehetősen összetoldozott, foldozott munka, és nem nyújt helyes védelmet. A bizottság jelentése a vasútbiztonság irányelv végrehajtása vonatkozásában kimondja, hogy a nemzeti sztenderdek és szabályok korlátot jelentenek az integrált vasúti rendszerek vonatkozásában. Így tehát felmerül az a kérdés, hogy ezek a nemzeti szabályok szintén veszélyeztetik a biztonságot. Nemzeti korlátok akadályozzák az együttműködést. Nagyon fontos, tehát, hogy tegyünk valamit az interoperatás megvalósítása érdekében. Az RTMS előrehaladása miért ilyen lassú? Miért nem tudjuk hatályba léptetni ezt jövő év végéig? Ezekre a kérdésekre szeretnénk választ kapni. Hasonlóképpen szeretnénk azt is tudni a bizottságtól, hogy milyen nemzeti kiskapuk és akadályok korlátozzák az interoperabilitás működését, és mely tagállamok a legrosszabb tanulók ez ügyben? Hogyan kívánja a bizottság a kölcsönös átjárhatósági rendszer sikeres átvételét biztosítani és a versenyképességet javítani? Ami a vasúti teherszállítást illeti, ezekre vonatkozik a kérdés elsősorban, de nem csak. Ez ügyben a tanácshoz kell fordulnunk. Jó magam és a szakbizottságom együtt kíván működni a bizottsággal és az ágazattal annak érdekében, hogy biztonságos, integrált, interoperabilis vasúti hálózati rendszert alakítsunk ki. A szakbizottságom azt kérdezi meg, hogy a biztonsági oldal veszélyeztetett el. Amennyiben ilyen jeleket tapasztalunk, úgy azonnali fellépésre van szükség. Fellépésre van szükség azonban az integráció és az interoperabilitás fejlesztése területén is. Ha ki akarjuk használni a vasúti személyszállításban meglévő lehetőségeket, és ha egyszerűen túl akarja élni ezt a nehéz helyzetet a teherszállítás. Antonio Tajani urat a bizottság nevében tartsa meg felszólalását. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. még mielőtt a lovak közé csapnák, hagyj tegyek egy előzetes nyilatkozatot. Fel kell, hogy tárják a vizsgálati hatóságok a Viareggio baleset illetve a hollandi balesetnek a különböző okait. Ha ez megtörtént, akkor tudunk majd következtetéseket levonni az európai jogalkotás tovább javítására a vasúti szállítás tekintetében. De ahogy Simpson is mondotta, ezen két baleset ellenére most sort kell, hogy kerítsünk a tehát ezen két balesetek a kapcsán most sor kell, hogy kerítsünk egy sor megbeszélésre, elemeznünk kell a helyzetet. Azt tudom leszögezni, hogy az európai vasúti forgalom magas szinten biztonságos szállítást és közlekedést biztosít, főként más viszonylatot szembeállítva más közlekedési módozatokkal. 2006-ban jóváhagyott irányelv, illetve a későbbi irányelvek azt mutatták ki hatásukban, hogy nem történt negatív következmény a vasúti közlekedés biztonsága területén. Sőt, ellentétesen ezzel a tétellel azt látjuk, hogy egyre nagyobb ez a biztonság, tovább kell természetesen lépnünk az elért biztonsági szinttel. Az elért eredményeknél nem ragadhatunk le, nyilvánvaló nagyobb a liberalizáció, több a szereplő, és ebből adódóan a fellépő szereplőnek a száma növekedésével meg kell, hogy világítsuk azt, hogy milyen új szükségleteket kell teljesítenünk. Ami a védői balesetet illeti, ö, egy akciótervet fogalmaztunk meg azért, hogy az ilyenfajta baleseteknek elejét vegyük. Ez egy valódi program, amely programot jóvá hagytak a megbeszélések során szeptemberben, mégpedig szeptember 8-án 2009-ben. Ami pedig a ö, vasúti járműveket és a vagonokat illeti, egy task force jött létre ö, azért, hogy az Európai Vasúti Ügynökségnek a keretében a különböző nemzeti hatóságok együttműködésével konkrét munkálatok végeztesenek 2009. decemberére, és aztán 2010. júniusára elkészülnek a különböző jelentések. Cél az, hogy megvizsgálják azt, hogy milyen minőségben mennyiben tudnak a teher vagonok közlekedni, milyen minőségű tengelyekkel működnek. Nem szabad, hogy csak mhm. nemzeti szintű jogalkotás történjen ezen a területen, mindenképpen az európai koordinációra szükség van azért, hogy az eredmények megbízhatóbbak legyenek. Egy második fázisban pedig a személyszállítással is fogunk foglalkozni, megvizsgáljuk azt, hogy a személyszállító vagonok, illetve kocsik, kocsik milyen minőségnek kell, hogy eleget tegyenek, különböző mérési megoldásokat kell kialakítani, és ezeknek az ellenőrzését. Az a nemzetközi szabályozás, amely érvényben volt 2006 előtt, lehetővé tette az, hogy a nemzeti hatóságok határozzák meg a különböző szabványokat. Ez ma már nem elfogadható, és nem tűrhetjük el azt, hogy különböző eltérő szabályok létezzenek, és biztosítanunk kell az átjárhatóságot, az interoperabilitást. Ennek fényében kell, hogy a szakértői körök és az egyéb üzemeltető körök között a párbeszédet biztosítsuk. Továbbá a karbantartás is rendkívül jelentős kérdés. Az Európai Vasúti Ügynökség mindent megtesz azért, hogy az irány elven megfogalmazott határidők érvényesüljenek, és a tanúsítási rendszer is kialakuljon 2010-nek a végére a vasúti közlekedésnek a működtetei számára a tanúsítványi rendszer nem akadály lesz, pont ellenkezőleg. Ez teszi majd lehetővé azt, hogy a különböző üzemeltetők felelős módon végezzék tevékenységüket, a karbantartást, mindez ez idáig nem volt biztosítva, csak bizonyos vállalkozásoknak juttatott meg az a jog, hogy ezen ellenőrzéseket elvégezzék hatáskörrel, csak ők voltak, ők voltak felruházva. Az inter operabilitásnak a kiépítését nehezíti a nemzeti monopóliumoknak a léte, és biztosítanunk kell, hogy az új biztonságra vonatkozó irányelveknek a hatályosságosa megtörténjen, a végrehajtás megvalósuljon. Az akadályok le kell, hogy bontassanak 2008 után, miután elindult ez a folyamat, elindult az is, hogy a ö, gépjárműveknek, a ö, vasúti kocsiknak az ellenőrzése megtörténjen, mindez olyan technikai paramétereknek az alapján, amelyek biztosítják az összehasonlításokat is. Az, hogy nemzeti szabványok léteznek a vasúti járművek esetében, lehetetlené teszik azt, hogy egyik országban elfogadott technológia a második, másik országban is ér, gurulhasson. Ezt kell megakadályozni, ezt kell felszámolni, biztosítani az átjárhatóságot, a harmonizáltságot kell biztosítani. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ez a piac is a megfelelő módon működjön. Kicsit hosszú voltam, tehát nagyon sok kérdéssel kell foglalkoznunk. Ami pedig az IRTMS rendszert illeti az Európai Vasúti Forgalomirányító Rendszer kiváló eredményeket hozott a 2000 kilométeres távlatokban. Persze tudjuk azt, hogy különböző eltérő megér, meg, ö, értelmezéseket adtak erről ö, a ö, rendelkezésről, de aztán 2007-ben sikerült a kétértelműséget felszámolni, és az Európai Bizottság egy új változatot hozott nyilvánosságra. Ez ö, a 2 per 3-as számot viseli, ö, és ez lehetővé teszi az, hogy az inkompatibilitásokat, amelyek a nemzeti szabályokból adódóak, megszüntessük. Hogyan lehet a szabványokat kompatibilisá tenni. Ezen fáradozunk, a bizottság pedig a maga részéről pénzügyi támogatásban biztosítja ezt az ágazatot, az összes vonalon azért, hogy az új megoldásokra át tudjanak állni. Az a bizottság javaslatokat fog majd újakat megfogalmazni, és az ERTMS esetében 250 milliós eurós tételt irányoztuk elő, ennek egy részét a alapvárosra fogjuk szállni. Ezekben képviselőcsoportok nevében következnek felszólalások. Tisztelettel kérem önöket, hogy a idő korlátokat tartsák be. Elsőnek George Bach úr két percben Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Igaza van, az egész a vasúti rendszer egy nagyon biztonságos rendszer más közlekedési rendszerekkel összevetve. Ugyanakkor a liberalizáció oda vezetett, hogy egyes társaságok fragmentálódtak, kiszervezték a karbantartást és az anyagokat leasingelik, és ez elbizonytalanította az ágazatot. Úgy hiszem, hogy biztosítani kell, hogy a nemzeti biztonsági hatóságok az ERA alapján adják ki a tanúsítványokat. Elegendő biztosítá, biztosítékkel rendelkezésre. Biztosítva van, hogy a munkafeltételeket megfelelően ellenőrzik. Vagy kérdezhetném azt is, hányadán állunk az egységes közösségi nyilatkozat kiadásával. Hogyan néz ki a dolog az európai mozdonyvezetői jogosítvány kialakításával? Az RTS bevezetése sem működik jól, és az ön által említett terv is uh, minél gyorsabban bevezetendő. A technikai specifikációk, tehát a TSI bevezetését is fel kell gyorsítani és ki kell bővíteni. Különösen az anyag homologizációjánál, eh, azaz homologizációjánál játszik ez nagyon fontos szerepet. A majdnem balesetek vagy a balesetek gyakran a nem megfelelő karbantartásra vezethetőek vissza, és ennek költségokai vannak. Költségokból ritkábban ellenőriznek. Hányadan nálunk kérdezem én, a karbantartó üzemek európai certifikációjának kérdésében? Mindent meg kell tenni azért, hogy elkerüljük azt, hogy az egyes tagállamok a régi szabályokhoz térjenek vissza, és egymástól különböző módon önhatalmulag lépjenek föl. Hiszen a határátlépők jelentenek külön biztonsági rizikót, és kérdezem, hogy a bizottság hogyan tervez fellépni, és um, hogyan veszik figyelembe a szociális szempontokat is. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Boguszláv Liberacki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Tajani úrnak mindezt, amit elmondott, és meg szeretném köszönni Brent Simpsonnak, hogy felvetette ezt a kérdést, és gratulálni szeretnék ahhoz is, hogy ezt a kérdést vitánk eh, témájává tette, még ha ilyen későre is jár. Hogyha megvizsgáljuk azt a kérdést, azt a témát, amely a kérdés homlokterében áll, azt mondhatjuk, hogy az európai vasútrendszerről van szó. De azt mondhatom, hogy az európai vasútrendszer még nem működik. Minden egyes országnak megvannak a maga standardjai, paraméterei. Néhány, néha ez 15 kilovoltos, más esetekben pedig 500 kilovoltos. Az észak-déli ágban például a lengyel és az olasz vasutak hasonlítanak, a köztünk lévő vasutak pedig különböznek. Adjunk azonban az európai vasútnak esélyt. Az európai vasút lehessen egy esélyes. Következő hozzászóló Mihály Kramer úr, egy percben. Elnök úr, hölgyeim és uraim, a biztonság nagyon fontos. A biztonságnak abszolút prioritással kell rendelkeznie nem szabad, hogy megtörténjen az, ami Berlinben történt, hiszen itt a helyérdeki vasút, az S-bán közlekedés összeomlott, azért, mert az üzemeltetők a nyereségre koncentráltak. Amit a háború nem ért el, azt a, a fukarok elérték. Tehát, hogyha a biztonsági szempontokat veszük figyelembe, ez nagyon fontos, de nem szabad, hogy a biztonsági szempontok megakadályozzák hogy a hálózatokat megnyissuk egymás irányába. Itt a bizottságnak fel kell lépni, hogy ne éljenek vissza a tagállamok a biztonsági érvel. Persze, a biztonság pénzbe kerül. De be kell fektetnünk az infrastruktúrába, a biztonságba, a pénz rendelkezésünkre áll. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy az e kerozin adó megszüntetése minden évben 14 milliárd eurójába kerül, az adófizetőknek, pedig hogyha ezt megőriztük volna, akkor az egységes európai e- vasútpiacot megőrizhettük volna. Következő hozzászóló Jackie Hennin úr. Monsieur Président. Elnök úr, kedves kollégák, felelőtt készüljünk a versenyre a vasút területén. Erre vonatkozóan az irányelvek világosan rendelkeznek. Ennek eredménye viszont azt látjuk, hogy a szárnyvonalakon a vasúti szállítmányok lassabban közlekednek, mint a század elején. Az összes szakember megfogalmazta azt, hogy a jelenlegi helyzet hatalmas balesetekhez fog vezetni, de még ennél továbbra is megyünk. Ugye azt lejszeljük, hogy mindenütt a rentabilitás, a rentabilitás merül fel alapérvként. Ezáltal azok a szempontok, amelyek a maximális biztonságot biztosítanák, minimális elvárásoknak adnak helyet. Az európai szinten azt látjuk, hogy a kapitalisztikus elvárások érvényesülnek mindenek előtt. Az európai vasúti együttműködés úgy kellene, hogy megvalósuljon, hogy biztosított legyen a dolgozók, és az utasoknak a teljes biztonsága. Mindezt az európai irányelvek kellene, hogy jóvá lehetővé tegyék. Akár az utasok, akár csak a, az ott lakók, a, közelben lakóknak a szempontjából mindent meg kell tennünk a biztonság biztosítására. Úr, következő felszólaló egy percben Jörg Leitfried úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem meghökkentő a dolog. Egy valamit megállapíthatunk, ott, ahol liberalizáltak és privatizálnak, ott egyre több az esemény, rendkívüli esemény, baleset. Ahol, ahol eh, mindenki nagy nyereséget akar elérni, hogy rosszul fizetik a munkatársakat, alacsonyabb a minőségi képzés, hiszen a képzés pénzbe kerül, kevesebb ellenőrzés történik, hiszen az ellenőrzés is pénzbe kerül, és végezetül, amikor minden lerohadt, leromlott, akkor a közpénzre terhelődik az, hogy a liberalizáció által tönkretett dolgokat ismét helyrehozza. Elnök úr, és biztos úr, úgy hiszem, hogy rossz úton haladtunk. Bach kollega azt mondja, hogy elegendő jobb biztonsági mechanizmusokat fenntartani, de úgy hiszem, hogy rossz úton jártunk. Vissza kell térnünk a minőség, a hatékonyság és a biztonság útjára, és ez minden bizonyal nem a liberalizáció, hanem épp a másik út. Köszönöm. Következő felszólaló Guido Milana úr. Grazie, Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, kedves kollégák, Egyetértek az előttem szólókkal, és két szempontot szeretnék kiemelni. A konkurencia nem lehet minden, a verseny nem lehet minden, hiszen a költségeket eh, nem szabad eh, a biztonság oltárán feláldozni, illetve a biztonságot nem szabad a költségek oltárán feláldozni, és hogyha a verseny működik, akkor nem szabad megengedni, hogy ez kompromitálja a biztonságot. Ez feltételezi, hogy a bizottság határozottabb lép, lépjen fel az Európai Vasúti Ügynökséggel szemben is. A vasúti ügynökségnek sokkal többet kell tennie azért, hogy az egyes országok közötti különbséget csökkentse, és megfelelő harmonizációs lépéseket tegyen. hiszen itt nagyon sok probléma mutatkozik. Voltak éppen ugyanolyan módon járhatnánk itt el, mint a légi közlekedés területén nemzetközi standardokra, normákra, előírásokra volna szükség. Valóban említették, hogy megvizsgálják a, kivizsgálják a baleseteket, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság feladata az, hogy fellépjen a visszaélések ellen, és tisztázza, hogy hogyan történtek a balesetek, és kit terhel a felelősség. Hiszen az azonnali kártériség térítések tekintetében is a feladat áll. Szót adni. Ö, elsőnek Tőkés László úr kért szót. Lehet, hogy nem ehhez a témához, a következő témához? elnézést, úgy láttuk, hogy most kért szót. Mr. Szín Kelly úr. Egy percben. President, Elnök úr, 200 milliót fizettek ki erre a területre 2009-ben. Kérdezem, hogy a bizottság mit gondol erről, és hogy a biztonság és interoperabilitás megteremtése érdekében mit akar tenni a bizottság, és hogyan akarja az én országomban működő um, lejárt mozdonyokat ki, kivezetni a piacról, illetve hogyan lehet biztosítani azt, hogy a vasúti rendszerek jól működjenek Európában. Következő hozzászóló Adriana Cikau asszony Köszönöm szépen, elnök úr, A vasúti szállításnak a biztonsága annak függvénye, hogy milyen mértékben tartják karban és modernizálják az eszközöket. Mit észlelünk? Az, hogy a baleseteknek a száma növekszik. A vasúti szállítás mindenképpen per definícióm európai tevékenység is. Biztosítani kell az forrásokat a struktúrás alapokból, illetve a költségvetés egyéb tételeiből, de ennek kívül nélkülözhetetlen a nemzeti forrásokból való juttatás is a béreknek a biztosításával is sokat tehetünk. A tavalyi évben Romániában szintén bekövetkeztek balesetek a vasúti szállatásban. Következésében azt fogalmazhatjuk, hogy mindenképpen jelentős beruházásokra van szükség ahhoz, hogy modernizáljuk a létező infrastruktúrakát egészen Bukarestig, Kosztacáig prioritás kell, hogy élvezzen a vasúti szállításnak a továbbfejlesztése, nem csak a közúti szállítás. Ezt kell biztosítani a modernizálásnál. Tönöm. Van ugyan kérés még kecsde ájra, de nagyon kifutottunk, hölgyeim és uraim, az időből, ezért szíves engedelmükkel megadom a szót eh, Antonio Tajani úrnak, akit tisztén, tisztelettel kérek, hogy próbáljon rövid lenni, mert a következő napirendi pont igen hosszú sok felszólalóval signor presidente io credo che molte risposte. köszönöm szépen elnök nagyon sok kérdés merült fel és nagyon sok eh, választ már fel lehet lelni azon konferencia felszólásai során, amely december, szeptember 8-án került sor, amelyet azért hívtam össze, hogy a két nagy beleset után, amely bekövetkezett Olaszországban, illetve Hollandiában, átlássuk a helyzetet, és lássuk azt, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy fokozzuk a vasúti biztonságot. A különböző intézményeknek, a parlamentnek és a tanácsnak a képviselő is jelen voltak a konferencián, és az összes megvizsgált kérdés olyan kérdés, amely összefüggésbe hozható a mai este során felmerült kérdésekkel. Az álláspontom az volt a konferencia keretében, és ez egy javaslat is volt a részemről és ezzel kapcsolatos azt mondom, hogy összecseng Milánó úrnak a javaslata az enyémel. Nevezetesen, hogy az Európai Vasúti Ügynökségnek nagyobb hatáskör kellene, hogy biztosítassék. Mind addig, ameddig a közlekedési biztosi funkciót betöltöm, mindent megteszek azért, hogy ez az ügynökség olyan tevékenységet folytathasson, amely mindenképpen előre viszi a tevékenységet, ugyanúgy, mint ahogy az bekövetkezett a vasúti közlekedés és szállításon kívül az egyéb tevékenységekben. Nos, sokat foglalkoztunk mindezen kérdésekkel, minden szempontból, például az áldozatok a családjainak a sorsával is. Mit lehet tenni azért továbbá, hogy a balesetek áldozatainak a jogai érvényesüljenek. Nos, ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk, december harmadikán is mindenre visszatérünk. A bizottság jelenleg is tanulmányozza mindazon megoldásokat, amelyeket biztosíthatunk azon áldozatoknak a javára, akik nem, volt, nem utaztak ezeken a vonatokon, de mégis áldozattá váltak a közvetett módon, akár például azért, mert hogy felrobbant a vonatnak valamelyik része, vagy pedig azért, mert egyéb hatásoknak lettek kitéve. Mindezzel csak azt szerettem volna jelezni, hogy az Európai Bizottság teljes mértékben mozgósította magát azért, hogy biztosítsuk a vasúti közlekedésnek a nagyobb biztonságát. Aztán ott van a képzésnek a kérdése is, ezzel kapcsolatosan az Európai Bizottság egy irányelvet hagyott jóvá a mozdony vezetőknek a képzéséről. Fontos az, hogy december harmadikával egy új irányelv fog majd hatályosulni a vasúti közlekedésnek a biztonságára vonatkozóan, illetve a képzésnek a vonatkozására, aztán a munka idő irányelvnek a kapcsán is 2005-ben számos kérdése kitértünk. Ami pedig a karbantartást illeti, nagyon fontos itt is az, hogy zöldebb legyen a vasúti rendszernek a működése, az infrastruktúrának a biztosítása, mindenképpen ezt a szempontot is figyelembe kell, hogy tartsa. És az a rendszer, amelyet kiépítettünk, nagyon jelentős rendszer, erre a bizottság számos forrást szán, és így módon kívánjuk elérni azt, hogy a vasúti forgalomnak minden aspektusa figyelembe kerüljön. Köszönöm szépen. Köszönöm, Tajani úr. Ezzel a vitát ebből a napirendi pontból lezárom. Kérem engedjék meg, hogy átérjünk a következő napirendi pontra a bizottság nyilatkozata kisebbségi nyelvek használata az európai kulturális örökség részeként. elsőnek felkérem bizottság nevében felszólalásra leonard orbán urat akit tisztelettel köszöntök.